Akkor kérném szépen, hogy foglaljon mindenki helyet. Ha privát megbeszélések vannak, ezt kérem a termen kvül folytassák. A költségvetés lesz a témánk. A néppárt képviselője fogja majd bevezetni. A kilences és a tzes napirendi pont következik. A költségvetéssel kapcsolatosan. Az első rész, illetve mielőtt szavazunk a módosítókról, a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatosan, a kihívások és a prioritások is be kell, hogy kerüljenek a költségvetésről szóló állásfoglalásban. Ez egy nem jogalkotási szöveg, a költségvetési szakbizottságtól kaptuk, úgyhogy mi csak véleményt fogunk elfogadni, amit közvetítünk, továbbítunk a költségvetési bizottságnak Rübik úr javaslatai alapján készül el a jelentéstervezet, ezt most megvitatjuk, és a mi bizottságunk is terjeszthet elő módosítókat. Tehát akkor most megtartjuk a vitát, és az első résszel kapcsolatosan a határidőt is meg fogjuk szabni a módosítók határidőt. Szérul helyettesíti Rübig urat most. Elnök asszony, más Brüsszelen kívüli kötelezettségek miatt Rübig úr sajnos nem tud ma részt venni az ülésen. Minden esetre arra kért, hogy ismertessem a véleménye alapjául szolgáló érveket a 2015-ös költségvetésre vonatkozóan. Mint ahogy már a DEVE koordinátori ülésen erről szó volt júliusban, viszonylag alacsony összeg szerepel a humanitárius segélyek kap, soron. A bizottság más sorokról javasol átcsoportosításokat, és ezekről kell a tanácsban is, illetve a költségvetési szakbizottságban szavazni, ami több hetet is igénybe vehet. Tehát emiatt a csúszás miatt a humanitárius segély területén komoly feszültségek adottak, hiszen sürgősen szükségesé vált pénzeket nem lehetett kifizetni. Évről évre, ennek következtében pedig a feldolgozatlan kifizetések csak tovább halmozódnak, és ez különösen elfogadhatatlan olyan kényes területen, mint a humanitárius segélyek. Az októberi és novemberi tanácsal folytatandó tárgyalások előtt elnök asszony felkéri azokat, akik itt beszélgetnek, hogy ezt a termen kívül tegyék meg, mert zavarják az előadót. Tehát az október-novemberi tárgyalások előtt a egyeztetések előtt Rubik úr azt javasolja, hogy a DEVE nagyon határozott álláspontot fogadjon el, és ne engedjük a kifizetések halogatását, illetve hogy azok feleljenek meg a kötelezettségvállalások szintjének. Ezen kívül javasolja, hogy ez legyen az első prioritása a DEVE kapcsán a humanitárius segélyek ügye. Ezen kívül kisebb csökkentéseket javasol a tanács. Gondolom taktikai okokból ezeket elfogadnánk, így például a fejlesztési, együttműködési eszköz területén két millió helyett egy milliót javasol a tanács, és más programok kapcsán is hasonló megközelítést alkalmaznak. Rübik úr ezen kívül azt is javasolja, hogy a vészhelyzetre vonatkozó tartalékok kulcsfontosságúak, hiszen ezek nagyon fontos eszközt jelentenek a hirtelen válsághelyzetek kezelésére. Rübik úr véleményében azt javasolja a DEVE szakbizottságnak, hogy fogadjon el kisebb költségvetési eh, csökkentéseket, ugyanakkor eh, ragaszkodik ahhoz, hogy a kifizetések és a kötelezettségvállalások egymással összhangba eh, kerüljenek, és különösen erősíteni kell a vészhelyzetre vonatkozó tartalékokat. Gereg úr kér szót, aztán Najze úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstevőként a szocialista frakció nevében szeretnék rávilágítani arra, hogy összességében a javaslattal egyet tudunk érteni, de három megjegyzésem lenne. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy én egyetértek azzal, hogy a fő célunk a szegénység csökkentése kell legyen, illetve a kirekesztés csökkentése, hiszen ezek a legsúlyosabb problémák, ugyanakkor viszont nem hanyagolhatjuk el a társadalom azon rétegeit, azokban az országokban, ahol a GDP különösen alacsony. Itt olyan társadalmi rétegekről van szó, vagy korosztályokról, amelyek az átlagnál alacsonyabb életszínvonalon élnek. A másik megjegyzésem a jelentéstevő felé, hogy amikor megfelelő egyensúlyt követelünk a források és a kifizetések között, gyakran előfordul, hogy hiány keletkezik, és ezt nem engedhetjük meg, hiszen a fejlesztési együttműködés területén ez azt jelenteni, hogy nem tudjuk teljesíteni a rászorultak igényeit. Tehát a kifizetések és a kötelezettségvállalások összegének egyensúlyban kell lennie. A javaslat, vagy a vélemény utolsó pontjával kapcsolatosan én egy módosítót nyújtottam be, Úgy gondolom, hogy ez túlságosan engedékeny a tanácssal szemben. A, a tanács által javasolt csökkentéseket elfogadnánk, ez szerint a javaslat szerint. A fejlesztési együttműködés területén azonban szerintem nem jó politika, hogyha csökkentéseket elfogadjuk. Úgyhogy esetleg pontosan megfordítva kéne érvelnünk, hogy csak akkor fogadjuk el a csökkentéseket, ha valami más ennek fejében kapunk. Köszönöm, Najze úr! Köszönöm szépen! Lényegében véve Enrique már elmondta, amit én is szerettem volna. Azt gondolom, hogy a nagy frakciók nagyon messze menően egyetértenek abban, hogy a bizottság által benyújtott tanácsi csökk csökkentett költségvetést vissza kell állítani az eredeti állapotba. Én azt gondolom, hogy van itt egy eltérés a jelentéstevő és a frakciónk elképzelései között. A jelentéstevő kész arra, hogy a humanitárius segélyek terén néhány helyen a tanács által javasolt csökkentéseket elfogadja. Ez a 5, 5 és 4, 4 és 5 5 4 4 et érinti. Én úgy látom, hogy ezek pénzügyi értéküket tekintve nem annyira jelentősek, de mi mégis frakciónkat tekintve ellenezzük, hogy a humanitárius segítség nyújtás terén előre már elfogadjunk csökkentéseket. Én azt gondolom, hogy parlamenti képviselőként ez alapelvünknek kell, hogy legyen, hogy a humanitárius segélyeket nagyon fontosnak tartsuk, és ezért ne járuljunk hozzá ezen a téren foganatosított csökkentésekhez. Hogyha mégis csökkentésekre kerülne sor, akkor a tanács a Költségvetési Bizottsággal tárgyaljon közvetlenül itt a parlamentben, erről. Azonban mi, mint DEVE bizottság, ezért ne fogadjunk el így azonnal, csak úgy élből csökkentéseket ezeken a segélyek terén. Tehát ezért remélem, hogy a módosító indítványainkat el fogják fogadni. Köszönöm szépen. Rendben. Más árnyék jelentéstevők nem kértek szót a jelenlegi állás szerint a jelentéstevő kíván-e reflektálni, illetve elnézést az Európai Bizottságot elfelejtettem, úgyhogy megadom a bizottság képviselőjének a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az előadónak a kiváló munkáját, és a képviselőknek is a módosítások beterjesztését. Valóban azt gondolom, hogy válsághelyzet van ez a költségvetés, amelyet jövőre javasoltak, már most eléggé feszít. Persze a kifizetésekről beszélek, hogyha még 200 millió további kifizetést elfogadunk a DEFCO-nál, ez még növelni fogja. Azt gondoljuk becslések szerint, hogy 1,2 milliárd deficittel fogjuk zárni az évet. Hogyha a BRS3 er átmegy, akkor 1 milliárdnál tartunk majd. A, tehát jelenleg 1,2 milliárd a becsült deficit. A 200 milliós költség a tanács részéről ezt még megnöveli, és hogyha minden úgy marad, ahogy most kinéz, akkor az évet úgy kezdjük, hogy már a költségvetés fele eltűnt. Ennek jelentős, hatalmas politikai következményei lesznek a céljainkra, hatalmas politikai következményei lesznek a partnereinkre, NGO-kra, különféle társaságokra, szervezetekre, és ez nagyon súlyos a céljaink tekintetében, az emberek tekintetében, akiket segíteni szeretnénk. Persze politikai következményei is lesznek, hiszen azokban az országokban, ahol nem tudjuk kifizetni a költségvetési előirányzatokat, például az IMF nem tudja azt a politikát folytatni, amelyet tervezett. Köszönöm szépen tehát a módosítókat, amelyek azt célozzák, hogy javítsanak a helyzeten. Ami a kötelezettségvállalásokat illeti, azt hiszem, hogy a kisebb csökkentéseket, amelyeket bemutattak, elfogadhatjuk, ez, ezzel együtt lehet élni. Hogyha így folytatjuk, hogy egyre több kötelezettséget akarunk vállalni, hogy maximálisan le akarjuk kötni az összegeket, ugyanakkor politikai változtatást nem tudunk elérni, akkor a katasztrófa felé tartunk. Óvatosabbnak kell lennünk. Délelőtt is említették már a költségvetési probléma kérdését. Nem lehet azt csinálni, hogy egy oldalról folytatjuk úgy a politikát, ahogy mindig is tettük, más oldalról pedig nincs rá pénzünk, hogy végrehajtsuk. Köszönöm. Um, um, Köszönöm. Stier úr kíván-e reflektálni? Igen, röviden, elnök asszony. Még egyszer csak hangsúlyoznám, és a vita is rávirágított erre, hogy arra kell törekednünk, azt a taktikát kell követnünk, amit Rübig úr javasolt, nevezetesen, hogy egységes álláspontot fogadunk el, tekintettel arra, hogy tisztában vagyunk a tanács által elfogadott irányjal, hangsúlyoznunk kell azt, hogy a deve nem fogadhat el a kifizetések csökkentésére irányuló semmiféle javaslatot. Ezeket a kötelezettségvállalások szintjén kell tartani, ez volt a lényege Rübig úr javaslatának, és ezt kell összességében támogatnunk. Rendben, köszönöm szépen. Akkor a módosítók határideje holnap, szeptember 4-e 6 óra, és szeptember 23-án szavazunk. Köszönöm. És most szavazunk. Ez az új bizottságunk első igazi szavazása. Kérem, hogy készítsék elő a készüléküket, ha bár nem mindenről fogunk elektronikusan szavazni. Először is próbáljuk ki, hogy működnek-e a készülékek. Nyomjanak meg egy gombolt, hogy lássuk, működik-e, és aztán kezdhetjük a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenkinek működik a szavazó készüléke? Rendben. Igen, csak arra figyelmeztetek, hogy én is szavazzak. Lezárom a szavazást. Mindenkinek működik a készüléke, rendben. Akkor folytassuk, illetve kezdjük meg a szavazást. Nem a szokásos számozást láthatjuk itt egytől kiindulóan. Az első egy korrekció, Guerrero úr a saját szövegét módosította, illetve helyesbítette. Itt ki is osztottuk a javasolt módosítást, tehát az új szöveg úgy hangzik, hogy a DCI keretében az alapvető szociális szolgáltatások kerülnek középpontba, stb. stb. Tehát itt egy pontosításról van csak szó, remélem ezt mindenki elfogadja. Nos, tehát akkor a 210201-ről szavazunk mellette, ellene, elfogadva. Tehát a módosító száma az 5500 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5541, Neuser úr módosítója mellette, 5541 mellette, mindenki támogatja? Ellene? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ö, 15-10 arányban elfogadtuk. Lehet, hogy egy kicsikét tovább tart ez az első alkalom, amikor elektronikusan szavazunk, úgyhogy egy kicsikét még ismeretlen a készülék. A következő az 5542-es módosító mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-11 arányban elfogadtuk. A javaslat, hogy a következő módosítókat az 5-5-11-től 5-5-1-9-ig blokkban szavazzuk meg. Van-e kifogás ezzel szemben? Aki támogatja tehát ezeket a módosítókat együtt, ellene, tartózkodás elfogadva. Köszönöm. 5543-as Neiser módosítója mellette, ellene. Ha jól látom, akkor az előzőhez hasonló a többség, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 13-12 arányban elfogadtuk. 5-5-2-0 okafogyottá válik, a következő 5-5-2-1-es mellette kiszavaz, 5-5-2-1 és az 5-5-0-1 együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-5-2-2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egy szintén blokkszavazás 5-5-2-3-tól az 5-5-5-1-ig bezárólag Neuse Görenz és Vente féle módosítók, elfogadjuk, hogy együtt szavazunk ezekről, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5504, Schlein asszony módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5505, Schlein asszony módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5548, Michel úr mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5550, Neuser úr mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-5-5-2, Rüdvig és Vente módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szintén blokkszavazás az 5506 és az 5507. Mindenki támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 55 4-0 mellette ellene ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 15 mellette, 12 ellene elfogadva. 5-5-08-as okafogyott a válik, 5-5-3-1-es megnyitom a szavazást. 5-5-3-1 illetve először kézfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nekem is ez az első szavazásom, amit, amit levezetek. 5-5-3-2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-5-4-9 Neuser úr módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ismét blogban szavazunk az 5533-tól az 5535-ig, amennyiben nincs kifogás, akkor ki támogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. 5544, Najzer úr módosítója mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15 mellette, 12 ellene, ugyanaz a többséggel elfogadva. 5-5, 4-5 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 15-12 arányban ismét elfogadtuk. A következő blokk 5-5-3-6-tól 5-5-3-8-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. És az utolsó Neiser és Görens módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nagyon köszönöm, és köszönjük a jelentéstevőnek, Rübig úrnak és, illetve az árnyék jelentéstevők munkáját. Még maradt egy kis időnk, előre szaladtunk, úgyhogy várnunk kell a biztos asszonyra, de már itt is van, úgyhogy megvárjuk, hogy helyet foglaljon. Mindenkit arra kérek, hogy foglaljon helyet. Kérem mindenkit, aki jelenleg áll és társalog, vagy üljön le, vagy menjen ki és ott társalogjon tovább. Kérem a kollégákat, hogy üljenek le, vagy menjenek ki, és kint folytassák le a magánjellegű beszélgetéseiket. Aki a terem hátuljában áldogál az is. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Krisztalénia Georgieva asszonyt, aki a humanitárius ügyekkel megbízott biztos. Másodszor van itt ebben a parlamentben, a szakbizottságunk ülésén nyár előtt is, illetve nyár elején is itt volt. Nagyon örülök, hogy figyelemmel követi a munkánkat. A korábbi parlamenti ciklusban is nagyon aktív volt, tudjuk, és azonnal rendelkezésünkre állt, amikor kértük. Tudjuk, hogy nagyon sűrű ez az időszak. Néhányunknak volt olyan szerencséje, hogy jó nyári szabadságot élvezhettünk, számos embertársunk e bolygón nem volt ilyen szerencsés, és ezért nagyon fontos munkát végez az ön intézménye, illetve az ECO részleg a humanitárius segítségnyújtás területén. Nagyon jelentős kihívások várnak ránk. Rendkívül súlyosak ezek a kihívások, súlyos a helyzet Pont most volt szó a gázai helyzetről, most szavaztuk meg a jövő évi költségvetést, tisztában vagyunk a súlyos költségvetési kérdésekkel, amelyekkel az önök igazgatóságának szembe kell néznie. Most vitattuk ezt meg. Ezért fontos biztosítani, hogy valóban az kapja meg ezt a segítséget, aki a legjobban rászorul. Önni a szó, biztos asszony. Köszönöm szépen. Gratulálok azoknak, akiket újra választottak, illetve akiket újonnan választottak meg európai parlamenti képviselőnek. Az önök munkája egyre fontosabb Európa világszintéren vállalt szerepe szempontjából, de saját állampolgáraink szempontjából is, hiszen ezek a válságok olyanok, hogy érintik azokat, akik ott helyben vannak, a közelben vannak, de Európát is érintik. Itt van tehát a küszöbünkön, itt kopogtat, és nem mindig virágcsokorral. Most röviden megosztanám önökkel a egy távozó, hamarosan távozó biztos helyzetértékelését, a fő válságocokkal kapcsolatban, és néhány gondolatomat tekintettel a helyzetre, hogy véleményem szerint mi a legfontosabb a bizottság munkája szempontjából. A humanitárius segítségnyújtás az Európai Unióban, és különösen a bizottságban, ezzel kezdeném amint hallották a főigazgatónktól, ez az első alkalom, hogy saját, külön biztos felel a humanitárius segítségnyújtásért, és itt a polgári védelem is ide tartozik, a polgári védelmi mechanizmus és a humanitárius segítségnyújtási mechanizmus is. A tapasztalatom azt mutatja, hogy nagyon helyes volt ez a döntés ebben a világban, ahol egyre gyakrabban és egyre súlyosabb katasztrófák, konfliktusok következnek be. Fontos, hogy Európa nagyon oda tudjon figyelni, hogy vészhelyzetben hogyan reagáljon, illetve a humanitárius segítségnyújtási eszközt is min minél jobban fel tudja használni, hogy tagállamaink segítségnyújtását hatékonyabbá tudja tenni. És mindjárt beszámolok arról, hogy a gyakorlatban ez hogy működik. Feladatunk, hogy segítsünk a katasztrófák áldozatainak. A human, az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elve alapján. Hiszem, hogy a világnak inkább még, arra van szükség, hogy még inkább tiszteletben tartsa ezeket az elveket. A szerepünk három. A szerepünknek három vetülete van a szakpolitika, a műveletek és a, a jogok melletti kiállás. A műveletek persze a legfontosabbak, de a szakpolitika is nagyon fontos. Az Európai Unió a frontvonalon állt, hogy szakpolitikai megoldásokat kínáljon a válságok tekintetében, és hogy természetbeni juttatásokat adjon, tehát például a mezőgazdasági töbletünket ajánlottuk fel. Ugyanakkor segítettünk a helyi gazdáknak is a termelésben, hogy ők maguk tudjanak saját magukon segíteni, nem pedig évről évre újra és újra segítségre szoruljanak. Ez a szakpolitika nagyon is, nagyon, nagyon is fontos jelen és a jövő szempontjából is. Fontos hozzá a kitartás, fontos, hogy a sok helyzeteknek ellen tudjanak állni az adott országok. Ezek a katasztrófák több éves fejlődés hatását tudják megsemmisíteni. Ez a fajta tevékenység egyre fontosabb lesz a jövőben. Ami a műveleteket illeti, egy milliárd eurót biztosítunk évente humanitárius segítségnyújtás címén, mintegy 200 humanitárius segítségnyújtó szervezeten keresztül. Nagyon fontos tudni, hogy az évek során kiépítettünk egy hálózatot, és az én csapatomból nagyon sokan, tehát többen, több alkalmazottunk van a válságócokban, mint Brüsszelben. Tehát egy helyszíni hálózatot építettünk ki, 44 helyszíni megbizotti irodánk van, ezeket láthatják itt ezen a térképen. Tehát ott vannak, ahol a humanitárius segítségre leginkább szükség van, ott vannak a helyszínen. Ez a hálózat fontos számunkra, hogy a prioritásokat meg tudjuk határozni, hogy hol van a leginkább szükség a pénzre. Ez fontos a szadófizetőink szempontjából is, mert ezek a helyszíni megbizottaink, a mi adófizetőink szeme és füle ott a helyszínen biztosítják a források felhasználásának hatékonyságát. Minden évben leellenőrizzük a projektjeink egy harmadát, hogy megnézzük, hogy a lehető legjobb értéket biztosítják-e a befektetésekhez képest. Nagyon ö, alaposan megnéztük a működésünket, funkcionális felülvizsgálatot végeztünk, és növeltük a hatékonyságunkat úgy, hogy folyamatokat iktattunk ki, amelyekre nem volt szükség, és racionalizáltuk a humanitárius segítség nyújtás hatékonyságát. Évente 120 millióval növekszik azoknak a száma, akik segítségnyújtásban tudnak részesülni e munka, munkának köszönhetően. Ez az Európai Unió költségvetésének kevesebb, mint 1%-át veszi igénybe. Oda tudunk figyelni a gyermekek számára a Nobel, Nobel békedély pénzdíját a szükséglet a szükséget szenvedő gyermekek részére tudtuk átirányítani. Meg vagyok győződve arról, hogy az emberek támogatnak bennünket. Azért a kemény munkáért, amelyet végzünk, Tíz európaiból kilenc azt mondja, hogy támogatja a humanitárius segítségnyújtást, és hiszem, hogy azért, mert a humanitárius segítségnyújtás erkölcsileg helyes, de azért is, mert az emberek elismerik, hogy ez a biztonsági szempontokból is megéri, mint befektetés. Az igény sajnálatos módon egyre inkább növekszik miközben a források korlátozottak. Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a második világháború óta jelenleg, a jelenlegi válság helyzet a legsúlyosabb, és be is tudom bizonyítani, több mint 51 millió belső vagy külső menekült van, és ez messze a legmagasabb szám, ami eddig volt, ez nagyobb ez a szám, mint a második világháború idején. Az is döbbenetes, hogy ez a szám évről évre drámai módon növekszik. Tavalyhoz képest további 6 millióval növekedett a menekültek száma. Képzeljék el, egyetlen év alatt. négy szintben határozzuk meg a négy szint van, Szíria, Irak, Dél-Szudán és Közép-Afrikai Köztársaság, tehát négy, négy helyszín van jelenleg, ahol a legsúlyosabb válságok vannak. Általában van egy vagy kettő ilyen súlyos válság, de hogy négy ilyen súlyos válság legyen egyszerre, erről még, ilyenre még nem volt példa. Ukrajna, a gázai övezet, az ebola, sorban követik egymást, és ezek nagyon súlyos válságok. Azt is fel kell ismernünk, hogy a válságok összefüggése is fontos. Tehát külön-külön is vizsgálhatjuk őket, de ezek egy mint egy kapcsolatba lépnek egymással, és egy ilyen instabilitási övezetet hoznak létre, és ez még inkább növeli az igényeket. Kezdjük az első válság övezettel, a négyes szintű válságok tekintetében Szíria és Irak tartozik ide. Láthatják a térképen, a szíriai válság egyre mélyebb, egyre mélyül. A prioritások listáján lejjebb csúszott ugyan, de az elmúlt hónap katasztrofális volt a, a halálesetek számát tekintve. 10 millió 800 ezer embernek van szüksége segítségnyújtásra. Alig néhány nappal ezelőtt átléptük a 3 milliós, szír, 3 milliós küszöbet a szírmenekültek tekintetében. Mi vagyunk a legnagyobb humanitárius donorok 2,8 milliárd euróval eddig, és folyamatosan gyűjtjük a pénzt, a Szírián belüli menekültek megsegítésére is, és másokat is, másokra is igyekszünk nyomást gyakorolni, hogy több pénzt nyújtsanak. Szeptember 23-án egy ö, szíriai konferenciának a társelnöke leszek, amelynek a célja a forrásgyűjtés és a ö, az öbölmenti országokat is igyekszünk majd rábírni, hogy több pénzt adjanak. A koordináció, az egyeztetés jelentősége gét nem lehet alábecsülni. Van, vannak, akik két, vannak ugyanis párhozamosságok, van, aki kétszer-háromszor is ad, van, aki egyszer se, ezért nagyon fontos a koordináció, és amellett, hogy pénzt adunk, fontos a figyelemfelhívás is. A Szíria helyzete nagyon aggasztó, itt önök közül biztos többen emlékeznek, hogy ez többször szoba került, hogy spillover hatása is van a szíriai konfliktusnak, Jordániát is destabilizálhatja kapcsolat van Szíria és Íria között is, tehát a két válság között is nagyon veszélyes a kapcsolat. Irakban voltam márciusban, és már látható, hogy a sia és a szunita háború milyen hatással van, súlyos hatással van az úgynevezett ISIS vagy ISIS szervezet a legpusztítóbb, legbrutálisabb gyilkológépezet, gépezet, amely jelenleg bolygónkon létezik. Nagyon gyorsan reagáltunk, már márciusban döntést hoztunk, hogy irodát nyitunk a, nyitunk a helyszínen, gyorsan tudtuk növelni a segítségnyújtást 17 millió euróra, de a polgári védelmi eszközt is bevetettük, hiszen az Irakon belüli belső menekültek száma olyan gyorsan növekedett, hogy az, hogy a pénzt árura fordítottuk segítségnyújtásra, ez egyszerűen nem volt elegendő. Aktiváltuk a az polgári védelmi mechanizmust, vagyis az azt jelenti, hogy a tagállamokat természetben is segítségnyújtásra kértük, humanitárius teherszállítmányokat küldtek a tagállamok a helyszínre, hogy gyors segítségnyújtást tudjanak biztosítani. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy az elmúlt két év során Együttműködtünk abban, hogy az új donorokat egyre aktívabban bevonjuk a koordinált reagálásba. Szaudarábia 500 millió dollárt biztosított, tehát az öböl országokat is egyre jobban bevontuk, és más országok is követték a példáját. Ez hatalmas könnyebbséget jelentett, de nagyon őszintén kell lennem, A legtöbb, amit tenni tudunk, az, ahogy a Kurdisztán területén, illetve a Irak déli területén vannak olyan területek, ahova szinte be se jutunk, ahol az ISIS ellenőrzi a területeket, és félmillió ember nem jut haza az otthonába. Mi fog történni a következő hetekben, hónapokban? Nagyon világosan látjuk, hogy nagyon nagy veszélyt jelent ez az érintett lakosság számára, különösen a kisebbségek számára, akik, akiket a, Korán szerint nem fogadnak el, és ez mindannyiunk számára veszélyt jelent. Dél-Szudán, Közép-Afrikai Köztársaság két ilyen válságot, tehát de mielőtt a Dél-Afrikai Köztársaság, illetve Közép-Afrikai Köztársaságra rátérnék, nézzük meg ezt a részt Malitól Közép-Afrikai Köztársaságig, Dél-Szudánig és Szomáliáig, tehát ez egy övezetet alkot, Líbiát is most már ide soroljuk, és humanitárius szempontból alacsony szintű a tevékenységünk Líbiában. Ami Közép-Afrikát és Dél-Szudánt illeti, itt a helyzet nagyon súlyos, ugyanis valahogy a figyelem hátterébe szorul ez a térség, ahogy az iraki válság egyre inkább előtérbe kerül teljes felelőtlenséget tapasztalunk a hatósággal szembeni fellépés kapcsán, és reméljük, hogy az éhénységet el lehet kerülni. Nem biztos persze, hogy ezt sikerül elérnünk. A pénzügyi segélyen kívül, illetve a figyelemfelkeltésen kívül biztosítanunk kell azt is, hogy itt végül is a kormányok felelőssége és a lázadók felelőssége, hogy egyre inkább elérjék a rászorultakat. A közép-afrikai köztársaságban az EU az első naptól kezdve vezető szerepet játszott, amikor is a lázangások kitörtek, és a vallási konfliktusok kitörtek, rögtön pénzsegélyt biztosítottunk, és egyre aktívabb szerepet játszott az EU a biztonság területén is. Egy EU Trust Fundot hoztunk létre, amiben a tagállamok és a bizottság is befizetett, és ezzel új módon igyekeztük mobilizálni az európai forrásokat, közvetlenül koordinált módon és konzisztens módon. A biztonság alapvető kérdés, hiszen ha nincs biztonság, akkor az ország nem tud kikeveredni ebből a szörnyűséges helyzetből. Tehát ez a két vörös folt a térképen, erre külön ki akartam térni, ezek a legdrámaibb helyzetek, de hát nyilván nem a kizárólagos gócpontok Afrikában. Az ebolára szeretnénk most áttérni, hiszen ez igen aggályos mindannyiunk számára. Az adatokat mindenki ismeri, 1500 halálos áldozatot szedett már a járvány, több százan fertőzöttek, öt országra terjed ki a Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria és egy esetet Szenegálban is beazonosítottak. Itt eh, most mennyiben tér el ez a helyzet eh, más járványokhoz képest? Ez az első alkalom, amikor a járvány olyan országokban tört ki, ahol gyakorlatilag nincs egészségügyi ellátórendszer. A legtöbb ország éppen most hagyta maga mögött a konfliktusokat, a válságot, és a reakció teljesen kívülről nyilvánul csak meg. Heroikus erőfeszítések történtek, a WHO is intenzívebbé tette a felépését. 12 tehát 11,9 millió eurót ennyivel járultunk mi is hozzá, de itt a lényeg az, hogy ennek a pénznek ott kell működnie, tehát a forrásnál kell elfolytani a járványt szakértőket küldünk Gineába, Libériába és Sierra Leoneba, akik az evakuálási igényeket mérik fel ENSZ segédlettel. Nemrégiben Washingtonban jártam, a Világbank képviselőivel tárgyaltam, hogy az egészségügyi rendszereket meg kell támogatni. A világban két millió 200 millió dollárt szánt erre, az EDF keretében mi is biztosítunk forrásokat, és a parlamenttől, illetve a tanácstól azt kérjük, hogy ennek egy részét humanitárius segélyként folyósítsuk, tekintettel a helyzet sürgető mi voltára. Teljesen világos, hogy amikor a higiéniáról van szó, akkor ez gyakorlatilag az alapvető eleme egy ilyen járványhelyzet ellenőrzésének. És azt hiszem, most nem kell Gázára visszatérni. Ukrajnát említeném következőképpen. Itt rendkívül aggasztóak az események. Már az első naptól kezdve, amikor véres konfliktusok szemtanúi voltunk Kijevben, segítjük az ukrán vörös keresztet, illetve a hatóságok számára is. 2,5 millió euróval növeltük meg a segélyünket, a regisztrálást elősegítendő és a belső menekültekről való gondoskodás érdekében. Itt legalább fél millió emberről van szó, akik menekülni kényszerültek. De ami a legaggasztóbb az ukrajnai eset kapcsán, az, hogy a humanitárius segély ügye egyre inkább úgymond elpolitizálódott, és a helyzet inkább súlyosbodott, nem hogy könnyebedett volna. A civilek védelme a legfontosabb kérdés a konfliktus mindkét oldaláról beszélve. Ez idáig nem került túlságosan a figyelem homlokterébe a humanitárius segély. Egyrészt, mert az ukrán kormány csapdába esett, amit az oroszok állítottak, másrészt úgy éreztük, hogy kockázatos lenne, ha politikai összefüggésben helytelenül értelmeznénk, vagy láttatnánk a humanitárius segélyünket. Greisman miniszterelnök úrral tárgyaltunk, és nagyon komoly igény van arra, hogy megfelelő segélynyújtással segítsünk a válságban, válságból való kilábalást. És igyekszünk a rövid távon jelentkező igényeket minél előbb kielégíteni. Ami ezekben a válsághelyzetekben a közös vonás az intolerancia, a nemzetközi jog maximális lábaltiprása és legutolsó sorban a humanitárius segélyek ezekben az esetekben csak egy septapaszt jelentenek magát, a válságot nem oldják meg. Mi lenne a megoldás? Politikai megoldás, a tolerancia elősegítése, olyan környezet kialakítása, ami csökkenti, ha nem is teljesen tudja felszámolni a humanitárius rászorultságot. És három megjegyzéssel zárnám még. Először is eh, arra kellene törekednünk, hogy eh, el kell eh, tisztában kell látnunk, hogy a humanitárius rászorultság egyre fokozódni fog a világban, és erre további forrásokra lesz szükségünk. Ezeket a forrásokat hatékonyabban kell felhasználni, fókuszáltabban, eredményorientáltabban felhasználni, Másodszorban tisztában kell lennünk, hogy a problémák legsúlyosabb gyökere a kormányzás rendszere, ami messze elmarad a követelményektől. A kapacitásfejlesztéssel lehetne ezen segíteni, és a humanitárius segélyek ezen nem tudnak segíteni. És végezetül, de nem utolsó sorban, én meg vagyok győződve arról, hogy intenzívebben kell megteremteni a kapcsolatot a fejlesztés és a humanitárius segély között, és gyorsan kell tudnunk reagálni a kettő megfelelő arányának eltalálására. És végezetül szeretném megköszönni a parlament támogatását a humanitárius segélyek költségvetése kapcsán. A humanitárius segélyek kapcsán nagyon fontos, hogy a rendes költségvetésben a kifizetések szintje elérje a kötelezettségvállalások szintjét. Ugyanis, hogyha nem nyújtunk pénzügyi segélyt, akkor emberek halnak meg. És nagyon gyakran rögtön kell lépnünk, nem halogathatjuk a segélyt, segítségnyújtást másnapra. A 2014-es előirányzatokat kapcsán a hiányt kell felszámolni, és a 2015-ös költségvetésben pedig összhangba kell hozni a, a kötelezettségvállalások szintjét a kifizetésekével. Úgyhogy ezzel szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy önökkel találkozhattam. Én imádom a munkámat, szerintem a bizottságon belül ez a legjobb pozíció, és külön köszönet a munkatársaimnak, akik kiváló követei Európának, és kérem, hogy támogassák őket. Biztos asszony, ez az első alkalom, amikor a szakbizottság ülését elnöklöm, humanitárius segéllyel korábban nem foglalkoztam, de azt hiszem, hogy önök is bámulatos teljesítményt nyújtottak, mint ahogy hallottuk, elkötelezett, szereti a munkáját, és nézzük csak a térképen, hogy milyen méreteket ölt a válság ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy végig kell gondolni, hogy milyen lehet egy olyan országban élni, amit a válság sújt, és azt hiszem, hogy arra kell törekednünk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk. Most szavaztuk meg a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatos véleményt, és mi is arra teszünk javaslatot, hogy egyensúlyba hozzuk a kifizetéseket és a kötelezettségvállalásokat, de végül is ez ügyben a Költségvetési Bizottság az illetékes. Nem tudom, hogy a kollégák mit kívánnak még hozzátenni. Kérem jelezzék, hiszen összesen 15 percünk van. Szeretném látni, hogy hányan jelentkeznek hozzászólásra. Neuser úr, Stér úr, Hautala asszony, és Halba Buk asszony. Rajtuk kívül kíván még szólni valaki, akkor fejenként 3-3 perc, és utána biztos asszony kap szót, hogy reagáljon. Na, ez, az úgy körülbelül 15 perc lesz, és akkor lesz időnk még a biztos asszonyt is meghallgatni. Neuser úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, Georgeva biztos asszony és külön köszönöm az ön mandátuma során nyújtott teljestményt. Nagy öröm volt önnel együttműködni. Ön távozó biztos az amerikai politikában a lame duck, a béna kacsa szót használják erre. Nem tudom, hogy mi lenne ennek az antonimája, de ön pontosan ezt testesíti meg, és gratulálok. Én az szocialista frakció nevében szólok most, és szeretném megköszönni az eddig végzett munkáját és elkötelezettségét. Minden esetre azonban a források behatárolják, hogy milyen eredményeket tud valaki elérni. A legtöbb válság az elmúlt hónapban koncentrálódott, és a tagállamok gyakorlatilag nem léptek, nem növelték meg a forrásokat, illetve nem reagáltak kellő időben. Diplomáciai prioritások és stratégiai érdekek határozták meg a fellépést. Ma délelőtt az ENSZ és az ECO fő, főigazgatóság képviselőivel tárgyaltunk, és egyértelmű, hogy alá, alábecsültük a közép-afrikai, a dél-szudáni válságot, illetve az ebola járványt. Az elkövetkezendő hónapokban tehát nem áll rendelkezésre megfelelő program, hogy ezekkel a válsághelyzetekkel szembenézzünk. Ami az ebolát illeti, ezzel sokkal komolyabban kell foglalkoznunk a szakbizottságban, és megfelelő finanszírozási programot kell biztosítani a járvány megfékezésére. Én javasolom, hogy ez a következő plenáris napirendjére is felkerüljön, hiszen itt az EU-nak mindenféleképpen vezető szerepet kell játszania. A politikai vezetőknek megfelelően kell orvosolniuk ezt a fenyegető járványt, hiszen ez a, nem csak azért, mert ez itt a mi kapunkban történik, hanem a következmények, ha nem fékezzük meg a járványt, ennél sokkal súlyosabbak lesznek. Sokkal többet kell tennünk a humanitárius elvek érvényesítése érdekében, a pártatlanság és az egyenlőség szellemében, hiszen ezeket a segélynyújtásokat az EU stratégiai érdekeitől függetlenül kell biztosítanunk, Számos ország van, eh, amelyek eh, most próbálnak kilábalni eh, korábban nem látott természeti katasztrófák következményeiből. a humanitárius fellépést továbbra is koherensen és következetesen kell megvalósítani, hogy azoknak megfelelő hatása legyen. Köszönöm szépen. Stier úr. Köszönöm, elnök asszony. A szocialista képviselő kollégához hasonlóan ugyan azt mondanám, hogyha ö, jellemezni kell a biztos asszonyt, akkor a vezetői szellemmel jellemezném leginkább, hiszen ennek adta tanúbizonyságát mandátuma alatt, és munkájának köszönhetően az EU-t is ebben a fényben láttatta a humanitárius segítségnyújtás területén. Az egyik kérdés, amelyet felvetett a munkája, hogy illetve az egyik megállapítás, hogy mindenütt ott volt, ahol szükség volt önre az én országomban, amikor árvíz volt Horvátországban, ön volt az egyik első vezető, aki a helyszínen volt. Ez az igazi vezetői szellem, és az európai állampolgárok is ezt látják és támogatják. Említette, hogy nagyon fontos kezelni a problémákat olyan, helyzeteken, olyan helyeken is, amelyek az adott pillanatban nem feltétlenül a legláthatóbb konfliktusok, ilyen például Dél-Szudán. Az ebola járvány nagyon sok figyelmet keltett az elmúlt néhány hétben. Most úgy tűnik, hogy már kevesebb figyelem irányul rá, legalábbis a médiában. Mi a véleménye? A, hogyan értékeli a jövendő fejleményeket? Merre tart? ez a helyzet, melyek a potenciális kockázatok, sikerül -e ellenőrzés alá vonni a helyzetet. És van még egy általánosabb kérdésem. Tekintettel az ön tapasztalatára kíváncsi lennék a véleményére, hogy következő években hol határozna meg az Európai Unió helyét, különös tekintettel a török csúcsra a következő években a humanitárius segítségnyújtás területén. Köszönöm. Hautala asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom a biztos asszony felé kifejezett kötelez, nyilvánításokhoz. Tudom, hogy a fejlesztési tanácsban is ott volt. Olvastam a beszámolókat a helyszíni látogatásairól, és a beszámolóit, hogy mit állapított meg, illetve a felhívásait a tagállamokhoz. Azt hiszem, hogy ön nagyon jól meg tudja magyarázni az embereknek, hogy mi a probléma, és mire van szükség, hogy milyen, mennyire növekszik a, a sérülékenység, és mennyire növekszik a, humanitárius segítségnyújtás iránti igény. Ugyanaz a kérdésem, mint Stír úrnak. Mi lesz az öröksége, amelyet az utódjára ha, hagy, és annak nagyon örülünk, hogy a bizottságban marad, és más területen folytatja a munkáját. Tehát a törökországi csúcsra való tekintettel milyen gyakorlati lépéseket javasol a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés összekapcsolására, és hogy a különböző érintettek -e két területén hogyan tudnának hidakat építeni egymás felé. Köszönöm szépen. Shall we take the answers to those few... Hallgassuk meg a választ a kérdésekre és akkor utána így talán jobban tudjuk kezelni az időt, javasolja az elnök asszony. Tehát a biztos asszonynak adok ismét szót. Köszönöm szépen a kedves szavaikat. Valójában az eltökéltség az, a, az eltökéltségünket a szükség kényszeríti ki. A humanitárius közösség olyan, mint a kanári a bányában. Tehát először itt figyelhető meg, hogy amikor a veszély közelít, és a bolygó egyre, egyre sérülékenyebb hely, és az okokra sokkal inkább oda kell figyelni a kiváltó okokra, mint azt eddig tettük. Itt nekünk Európában is, és globálisan is. És ez az, ami leginkább aggaszt engem, ez a hideg légkör, ami kialakult az ukrán válság miatt Oroszországgal. Pont ebben az időszakban, tehát nagyon rossz időszakban következett be, amikor különböző problémák miatt, mint az extrémizmus növekedése, az éghajlatváltozások miatt inkább az együttműködésre lenne szükség. A, amikor világos cél van, akkor könnyű mozgósítani, és jól lehet mozgósítani. Láttam ezt időről időre. De az is fontos, hogy a mobilizálást összehangoljuk, és most rögtön rátérek arra, ami az örökségem egyik része. Itt Brüsszelben napi 24 órában és a 7, 7 napján aktív monitoring központot hoztunk létre, amely azonnal reagálni tud. Kiépítettük azt a kapacitást, hogy egyszerre több válságot is tudjunk kezelni. Amikor egyszerre kellett öt válsággal szembenéznünk, akkor bizony kénytelenek voltunk felfejleszteni a kapacitást. Ez nagyon fontos a tagállamaink számára és az európai intézmények számára is, hogy közös értékelés elérésünk legyen, közösen tudjuk értékelni a helyzetet, és utána koordinált módon tudjunk reagálni az igényekre. Noizer úrnak igaza van, hogy ez a reakció nem mindig tűnik elég gyorsnak. Úgy érzem, hogy ez elsősorban azért van, mert többszörös válságokkal kell szembenéznünk, mi, mint közösség nem vagyunk eléggé felkészülve arra, hogy egyszerre több válsággal foglalkozzunk. Olyanok vagyunk, mint amikor a nyolc évesek fociznak. Ott oda megy a segítségnyújtás, ahol, ahova a média figyel. A költségvetésünk 50%-át félre kell tenni az úgynevezett elfeledett válságokra, ahol senki nincs jelen, de nekünk ott kell lennünk. És ez a globális munkamegosztás, a tagállamok közötti munkamegosztás, a megosztott vezetés tud felelni erre az igényre, hogy egyszerre több válságot kell kezelnünk. Az ebola járvány te említette Stier úr és Hautala asszony is. Nem vagyok optimista, szerintem a járvány neheze még hátra van. Mi az, amit még tehetünk? szofisztikált képességeink vannak, és ezt még erőteljesebben mozgósíthatjuk, és oda irányíthatjuk, ahol, ahol azt a járvány megköveteli. Magasan szakosított képességeket kell bevetnünk. Óckodnak ettől sokan, ami érthető, mert sokan azt kérdezik, hogy mi a helyzet, hogyha nálunk üti fel a fejét a járvány, és a szakosított képességeinket pedig a helyszínre küldtük. De a, még az orvosok határok nélkül is elismeri, hogy nem eleget és nem elég gyorsan fektetek be abba, hogy mások szakértelmét is képítsék, mások is partnereket is felkészítsenek. A WHO is elismeri, hogy lassan reagált, és sok mindenkit mobilizáltak különböző helyeken, de csak 50-et az érintett országban. Genfben is tudnak hasznos tevékenységet kifejteni, de, de azért mégse ott tudnak a leghasznosabban tevékenykedni. Fontos, hogy a megfelelő helyen költsük el a pénzünket. Tehát itt lassú volt a reakció egy kicsit. És eh, ezeknek az országoknak az egészségügyi rendszerében be kell majd befektetni ö, eh, helyi szinten, de ez időbe telik, amíg ezek a rendszerek majd a tevékenységüket ki tudják fejteni. De fontos, hogy az elvekhez tartsuk magunkat, és mást mondjunk, mint amit teszünk. Amikor az oroszok egy humanitárius konvojt küldtek a határhoz, amely az elvekkel ellentétes, akkor meg kell néznünk, hogy mi az, amit mi teszünk Irakban, és hogy amit mi Irakban teszünk, az ö, betartsa az elveket, különben pedig ürügyet teremtünk mások számára. És képeseknek kell lennünk arra, hogy egyszerű szavakkal elmagyarázzuk másoknak, hogy miért fontosak az elvek. Csak akkor ö, tudunk sok embert elérni, hogyha teljesen semlegesek vagyunk. Tekintet nélkül arra, hogy ki honnan jön és miért harcol. Pontosan azért, mert ilyen veszélyek vannak, még erőteljesebben be kell tartanunk az elveket. Haitiban mi vagyunk, megint mi vagyunk az egyetlen donor, amely jelen van humanitárius e téren. A, ha, a földrengés harmadik évfordulóján ö, látogatást tettem ott, és már teljesen elfeledkeztek erről. Tehát ezért tartom fontosnak, hogy a költségvetésünk 50%-a ilyen elfeledett hely, helyekre kerüljön. A Fülöp-szigeteken is voltam fél évvel a tájfon után és ez tulajdonképpen sok minden történt az új építés érdekében, de láttam, hogy még nagyon sok minden való van. Haitén nagyon ö, gyenge a kormányzat. A Fülöp-szigeteken ö, jelentősebb képességek állnak rendelkezésre, hogy megküzdjenek a problémákkal. Stírónak még annyit mondanék, hogy ez mutatja az ECO jelentőségét, hogy ott vagyunk, ahol az emberek szenvednek. Nem csak azért, hogy segítséget nyújtsunk, hanem a menedékként is ö, ö, fellépünk. A szolidaritás értékét nem lehet alábecsülni, hogy megmutassuk az embereknek, elmondjuk nekik, hogy itt vagyunk, veletek vagyunk. Ami a láthatóság kérdését illeti, a parlament nagyon jól teszi, hogyha folyamatosan megkérdezi tőlünk, hogy mit tesztek az elfeledett válságokért. Így nagyon erősen szolidaritást vállalhatnak ezekkel az emberekkel. A humanitárius segítség nyújtásra kapcsolatban még két dolgot, és az egyik összefügg az úgynevezett örökségemmel. Az egyik, el kell fogadnunk, hogy a, az ellenálló képesség nem csak egy szlogen, hanem rendkívül fontos ahhoz, hogy csökkentsük a jövőbeli humanitárius igényeket, amelyek növekednek. Tehát az ellenálló képesség kiépítésével nagyon-nagyon sokat el tudunk érni. A másik nagyon fontos hogy partnerséget alakítsunk ki a donorok között. Fontos, hogy tiszteljük egymást. Lehet, hogy bizonyos kérdésekben egyetértünk, vagy nem értünk egyet, de a céljaink közösek, és nagyon sokszor ö, együttműködünk az öbölbeli országokkal, ezen okból kifolyólag. Ezt rendkívül fontosnak tartom. Mi a kockázat számunkra, európaiak számára és a fejlett országok számára? Hajlamosak vagyunk egy fensőbséges pozícióból fellépni. Azt gondoljuk, hogy erkölcsileg fel, felsőbbrendűek vagyunk, és nem értjük, hogy miért nem akarnak együttműködni velünk. Meg tudtuk győzni Szaúd-Arábiát, hogy adjon pénzt az ENSZ-nek, de hogyha többször egymás után tiszteletet mutatunk, az nem azt jelenti, hogy én magamévá teszem egy bizonyos társadalom értékeit, de egy olyan világban, ahol a szükségletek egyre inkább nőnek, a forrásokat ki kell terjeszteni, és ez szükségesé teszi azt, hogy újabb és újabb donorokat vonjunk be. Ez a mi érdekünk is. És ezt az üzenetet szeretném magam mögött hagyni az ECHO-ban, a csapatom tagjai között, körében, hogy büszkék vagyunk, hogy büszkék lehetünk arra, hogy, az, hogy Európa a jót képviseli, a jó oldalt képviseli egy olyan világban, ahol egyre több baj van. Kérem, hogy ezt a zászlót vigyék tovább. Köszönöm a biztos asszonynak, mondja az elnök asszony. Biztos vagyok benne, hogy meghallgatja a főigazgatósága ezt az üzenetet. Még van néhány felszólaló. Habuk asszony, aztán Zeller úr. Ja, ich möchte noch einmal igen. Először is az ebola válságra szeretnék visszatérni, ugyanis elmondta, hogy több kapacitás ra van szükségünk, többet kell felszabadítanunk és oda küldenünk. Szeretném tudni, hogy milyen kapacitásokra gondol pontosan, mert tegnap Rotyi úrral beszéltem, aki az Orvosok Határok Nélkül képviselője Európában, és ő elmondta, felvázolta, hogy ez a válság hogyan néz ki jelen és ő azt kérte, hogy kvalifikált személyzetet, sátorokat, felszerelést, egészségügyi felszerelést küldjünk oda, ez volt az ő véleménye, és ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy mi a véleménye, hiszen mindez rendelkezésünkre állít Európában, itt az ipari országokban a katonai szervek körein belül. Tehát szeretném kérni, egyébként tudom, hogy az Orvosok Határok Nélkül Szervezet megkereste a bizottságot is ezzel kapcsolatban, és szeretném tudni, hogy mi az véleménye ezzel kapcsolatban. Ugyanígy a légi kapcsolatok megteremtése ezekben az országokban kapcsolatban, hiszen vannak olyan polgári légi társaságok, akik nem hajlandóak már ezekbe az országokba repülni, és olyan emberek, akik egyébként hajlandóak lennének egészségügyi szolgálatokban, szolgálatot vállalni ezekben az országokban, nem tudják elhagyni az országot adott esetben, illetve nem tudnak oda kerülni. Hogyha esetleg akár vészhelyzet alakul ki, akkor már nem tudják elhagyni az országot. Tehát ez is nagyon hátráltatja a helyzetet, és egyébként pedig nagyon örülök annak, amit elmondott, hogy ezek a válságok, ezek politikai megoldást igényelnek, és én azt gondolom, hogy ez az Európai Unió nagy, nagyon nagy feladata. Én nagyon új vagyok most itt a parlamentben, és ezért nagyon örülök annak, hogy ön is ebben az összefüggésben látja ezeket a problémákat. Köszönöm. Mr. Köszönöm, Zeller úr, majd Taler úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és önnek is biztos asszony, hogy ilyen átfogóan ábrázolta a helyzetet és az is, hogy a problémákra felhívta a figyelmet, hogy érzékeljük tudatosan ezeket, és elmondta azt, hogy ezek a válságok ezek nem regionálisan behatárolt válságok manapság, hanem már-már egész kontinenseket, fél kontinenseket, Ázsia, Sahel zóna, Kelet-Afrika, Nyugat-Afrika és akár már Kelet Európáról is beszélhetünk, és akkor még a különböző eh, ilyen hide, befagyó szinte állandósult problémákról már akkor nem is beszéltünk, amik szintén nem lettek megoldva az elmúlt években, tehát állandósult problémákról is szó van. Eh, az, eh, az ENSZ Európai Unióhoz delegált nagykövetével is beszéltünk, akinek kapcsolatban az a benyomásom támad, hogy gyakorlatilag az a benyomásuk, hogy jelen pillanatban nem állnak rendelkezésre rendelkezésre tárgyaló partnerek, hiszen itt nagyon el széttöredezett érdekekkel állunk szemben, ahol a résztvevőknek nincsen közös akarat arra nézve, hogy ezeket az, az válságokat megoldjuk, és ezért ez ilyen széttöredezett érdekekre nem lehet stratégiákat kialakítani a válság megoldására. És ön elmondta, hogy a humanitárius segély nagyon fontos, de hát ez nyilván csak egy sebb tapasz, hogyha előtte viszont a sebet nem tisztították ki, nem gyógyították meg, akkor az ilyen sebb tapasz, az még akár azt is okozhatja, hogy elmérgesedhet a seb Vegyük mondjuk Irák példáját, ahol vallási kisebbségek képviselőivel gondolva, akiknek kéntenek elhagyni a faluikat, és menekült táborokban vannak és laknak, ott természetesen segíteni kell rajuk, rajtuk, és őtőlük például azt hallottam, hogy nekik most a téli vetést ki kéne szórniuk, tehát vetniük kellene, de mivel nem ott vannak a faluikba, mert hogy el kellett, hogy meneküljenek, ezért gyakorlatilag, ha vissza is térhetnek bármikor télen, akkor nem fognak tudni visszatérni, még akkor sem, ha később visszatérhetnek, mert hiszen a tulajdonviszonyok is meg fognak változni, és ugye mivel nem tudták vetni, ezért nem fognak tudni aratni se, és ezért a helyzet még tovább fog rosszabbodni. Most a fegyver, kérdés, hogyha azt gondoljuk, hogy a kurd miliciák azok még mindig a kisebb rossz, hát akkor gondoljunk arra, hogy a lehetséges, hogy így van, még tegyük föl, hogy így is van. Na de ezek a dolgok, ezeknek a kombinációja hogyan fog kinézni majd a jövőben ezekben a az országokban. Dél-Szudánban, amikor megtartották a szavazást, népszavazást a függetlenségről, ami nagyon nagy eufóriát váltott ki, de már akkor valószínű volt, hogy az etnikai, hatalmi, politikai konfliktusok, amik ilyen háborús nagyurak érdekei miatt kitörtek, és amiket nem sikerült megoldani, ezért gyakorlatilag most már azt mondhatjuk, hogy ha ilyen nagy, magas rangú látogatások érkeznek az ENSZ vagy az EU részéről, már nem megoldhatóak ezek a problémák ezen a szinten, hiszen gyakorlatilag már senki sem lehet biztos abban, hogy nem fogják megtámadni, és ezért gyakorlatilag nem sokára elkezdődik az esős idő, tehát gyakorlatilag ezeket az országrészeket nem fogjuk tudni már humanitárius segélyekkel sem elérni. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottságnak nagyon fontos szándékának kell lennie annak, hogy nem csak egyes esetekben széttöredezett eszközökkel dolgozzon éppen ezért, hanem, hanem egy átfogó stratégiát dolgozzon ki, még mielőtt ezek a területek még jobban tovább eszkalálódnak, és az egész helyzet még robbanásszerűbbé válik. Én azt gondolom, hogy ön személy szerint egy olyan személy, aki ezt erőteljesen tudja képviselni, és van biztos hogy a kezében ez a téma is biztonságban van. Köszönöm szépen, Tajer asszony, majd varálni. Úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, lenne egy személyes kérésem. Elmondta, hogy tehát egy hálózatra van szükségünk a humanitárius segély területén. Egy kicsit érdekelne, hogy milyen részletekre gondol ezzel kapcsolatban, hiszen azért itt nagyon nagy nehézségek állnak fel. A következő kérdés, hogy nagyon sok felelősségi területe van, és elmondta, hogyha Európa az agrár és egyéb más politikákat komolyan vette volna, végrehajtotta volna, akkor az ok okozati összefüggésekben akár más következtetése is jutott, juthatott volna. Tehát így gyakorlatilag, tehát hogy gyakorlatilag a válságot nem csak nem szabad csak humanitárius segélyekkel megoldani. Öt évvel ezelőtt elmondott valamit, ami egyébként nagyon meggyőző volt, és nagyon megható is volt annak idején, és mindjárt tényleg meghatott öt évvel ezelőtt, amikor e, e, itt előadást tartott, és e, tapsoltunk, és, és ő megígérte, hogy franciául is meg fog tanulni. Hát nem tudom, hogy ez sikerült-e, hogyha nem, akkor biztosan van rá valamilyen mentséget, rá nem volt ideje arra, hogy ezt megtegye? Pavel. Azt hiszem, hogy nyugodtan Pavelnek szólíthatsz, hiszen a vezetéknevem meglehetősen bonyolult, úgyhogy mindenkinek Pavel. Először is az ALDE frakció nevében én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszony kiváló munkájáért. Én folyamatosan figyelemmel kísértem az ön tevékenységét. Két kérdésem lenne. Az egyik a tehermegosztásra vonatkozik. Az ön véleménye szerint mely országok kellene, hogy nagyobb terhet vállaljanak, most itt olyan országokra gondolok, amelyek közvetlen okozói a válságnak, ha esetleg meg tudna nevezni néhány országot, ez talán a finanszírozást is más fényben tüntetné fel. Másodszorban a humanitárius segítségnyújtást a múltban az ENSZ biztonsági tanácsa hagyta jóvá, más esetekben nem. Az ukrajnai válság esetén voltak bizonyos spekulációk, plegykák, hogy Oroszország erre tekintettel humanitárius beavatkozáson gondolkodott Ukrajnában. Önnek mi a véleménye erről az egész koncepcióról, illetve a jövőbeni kilátásokról, amennyiben, ha ilyen kifogással él valaki a katonai beavatkozás kapcsán. Köszönöm, nekem is lenne egy kérdésem a költségvetéssel kapcsolatosan. Említette a költségvetési problémákat a humanitárius segélyek területén. A 250 millió eurós összeg még mindig függőben van az átdolgozott költségvetés kapcsán, a tanács ül még ezen, és a bizottság 2014-es javaslata is függőben van. Nem tudom, hogy ez mennyiben befolyásolja a helyi segítségnyújtást. Ezek nagyon súlyos kérdések, köszönöm. Először is a reagálási képességre vonatkozó kérdést szeretném megválaszolni az ebola járvány kapcsán. Nyilvánvalóan sátorokra, ápoló személyzetre és orvosi műszerekre van szükség sorrendtől függetlenül. A katonai erők mennyiben járulhatnak hozzá az ilyenfajta segítségnyújtáshoz, mennyiben tudnak biztosítani ilyen felszereléseket. Mi a tagállamok civil kapacitásaira kérdeztünk rá, és ha jól tudom, a legtöbb tagállam nem, egyáltalán nem rendelkezik ilyen kapacitásokkal, vagy ha igen, akkor ez általában a katonai, tehát a hadsereg ellenőrzése alatt van. De én remélem, hogy az eddigi puhatolozások majd pozitív eredménnyel fognak járni. Ami pedig a multiplicitás a gócpontok sokasságára vonatkozó kérdést illeti, a világ tele van ilyen gócpontokkal, úgymond mini válságokkal, amelyek egyszerűen fel sem nőnek, úgymond, az itt a térképen megjelöltekhez, de ezek önmagukban is súlyos válságok. nyilván a megoldáshoz politikai akaratra is szükség van. Mindenféleképpen fontos a humanitárius segély, hiszen az életek megmentése, ez nem csak az, arról az egyénről szól, akinek megmentjük az életét, hanem a legrosszabb, legsúlyosabb válságok keretei között is ez a humanitás érzetét keltik ha végig gondoljuk, hogy a második világháborúban hány millióan estek áldozatul, a humanitárius segély egy nagyon értékes része a mi válságkezelésünknek. De természetesen ez nem szüntetheti meg a válság gyökerét, önmagában nem jelent politikai megoldást, hiszen ez nem is a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy a humanitás légkörét megteremtsük, Számomra ezt a célt kell elérni, le kell meg kell teremteni a humanitást az elharapózott brutalitással szemben. Irakkal kapcsolatosan én egy kicsikét aggódom, nem is kicsit, a beköszöntő tél kapcsán, hiszen az előrejelzések szerint akár mínusz 56 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Ha végig gondoljuk, hogy az a fellépésünkkel hogyan tudjuk korlátozni ennek a válságnak a következményeit. A kurd hatóságokkal például eh, arról tárgyaltunk, hogy az akna keresésben fokozni fogjuk a segítségünket az aknák felszámolásában, felszedésében, hogy egyáltalán haza tudjanak térni a menekültek. Ez egy abszolút humanitárius prioritás. Úgyhogy a lehetőségekhez képest elő kell tudnunk segíteni a visszatérés lehetőségét. De nyilván itt a biztonsági szempontok, a humanitárius szempontok egyaránt relevánsak. Nyilván nem nekünk kell megmondani, hogy katonailag mi a teendő, de ha nagyobb lehetőség van arra, hogy a menekültek visszatérhessenek, ezáltal az egyéni szenvedésen is tudunk segíteni. És maximálisan egyetértek abban is, hogy az úgymond rossz viselkedésre kell összpontosulnunk. Itt most tisztában kell látn- tisztán kell látnunk, hogy új államok születnek, és most akkor itt mit ünneplünk? Egy kudarcot vallott országot? Itt van egyfajta wishful thinking is, hogy egyfajta módon igyekszünk rózsásabban látni a helyzetet, mint amilyen. Not, not only. Uh, I did not... És itt most dél szudára gondoltam. A humanitárius segély és a fejlesztés nem választható el egymástól. Nagyon gyakorlatias dolgokról van itt szó egy sérülékeny környezetben a fejlesztési kollégákkal közösen kell fellépnünk és összehangolni a tevékenységünket, rugalmasabbá tenni az együttműködésünket. Másodszorban pedig a korábbi évekhez képest a komparatív előnyöket jobban ki kell használni, hiszen a humanitárius segényújtásnak komparatív előnye van a helyszíni megjelenés kapcsán. Tehát a fejlesztési kollégák Maliban, Közép-Afrikában a humanitárius szervezeteken keresztül jutathatják el a fejlesztési forrásokat, a segély és az újjáépítés, fejlesztés kombinációjában. Másodszorban átfogóbban kell kezelni a forrásgyűjtést is. Például a Közép-Afrikai Köztársaság kapcsán a donorokkal együttműködtünk, de bevontuk a világbankot is, Úgyhogy arra kell törekedni, hogy a humanitárius segélyek és a fejlesztés között átjárható legyen a helyzet. Ami a franciát illeti, örömmel tanulom, fantasztikus nyelv, de nem túl jól beszélem. Szívesebben beszélek angolul, sajnos. Elnézést kerek a parlament francia képviselőitől emiatt. Um, and then um, uh, the, on, the, on the burden on the burden ami pedig a, ah. do more. ami pedig a terhek megosztását illeti, többet kell tennünk. Abból kell kiindulnunk, hogy a nagyobb jólét nagyobb felelősséget is jelent. Segítenünk kell a fejlődő országokat. Többet kell vállalnunk a világ gazdaságának 23%-át képviseljük, ugyanakkor a humanitárius segítségnyújtás 50%-át mi biztosítjuk. Ahogy Kína is gazdagodik, például, vagy Oroszország és más országok, nekik is többet kell vállalniuk. Ami pedig azt illeti, hogy kinek kell még többet vállalnia – az országok kormányainak és többet kell biztosítaniuk, legalább be kell engedniük a támogatást, hogyha ők maguk nem tudnak más tenni, legalább engedjék be azokat, akik segíteni akarnak. E, az országnak, adott országnak megvan a saját szuverenitása, és ehhez akkor is ragaszkodik, hogyha a lakossága szenved. Ennek meg kell változnia. Hiszek abban, hogy mindig az a legjobb, hogyha a biztonsági tanács rá tudja ütni a pecsétjét valamilyen műveletre hat feltétele van, amelynek meg kell felelni, kötelessége, a védelemnyújtás, és ez egy olyan védő környezetet biztosít, amely megfelelő környezetet teremt akár a humanitárius, akár másfajta segítségnyújtásra. És ez nagyon sokat tud segíteni. Nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni ebben az esetben. A mi munkánk során nagyon gondosan elemezzük a helyzetet, hiszen hogyha az adott állam egyetértése nélkül lépünk át a határán, akkor ez a leges legvégső lépés, és rettenetesen óvatosnak kell lenni. És az egy kezemen meg tudnám számolni azon esetek számát, amikor ehhez folyamodtunk. Miért? Azért, mert hogyha egyszer ehhez folyamodunk, akkor ezt igazoljuk, más, mások számára is ügyel, ürügyet ö, teremtünk, hogy ö, kevésbé nemes célokból ö, ha, kövessék ezt a példát. Például Oroszországra gondolok, a, amely konvojt küldött ö, Ukrajnába. Igaz, hogy Szíria esetében ö, biztonsági tanács ö, állásfoglalása rendelkezésre állt, és életek megmentése volt a tét és ezért kellett átlépni a határt. De nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, amikor egy ilyen döntést meghozunk, hogy úgy beavatkozunk, hogy közben az ország szuverenitását megsértjük. Ami a költségvetést illeti, remélem, hogy az észszerűség győzni fog, az ész szava győzni fog, és a tagállamok felismerik, hogy nem csak erkölcsileg helyes lépésről van szó, hanem a saját érdekünket is azt szolgálja, hogyha segít, hogyha ö, oltani tudjuk a tüzet. Az a benyomásom, hogy valóban elmozdult erre a helyzet, hogy növekszik a humanitárius segítségnyújtás finanszírozása. A bizottságban van egy megállapodás, hogy növeljük a kötelezettségvállalások szintjét, és ez csak a humanitárius segítségnyújtásért felelős főigazgatóság esetében történt meg, hogy sikerült ezt a szintet növelni, minden más biztos érvelt a saját területe mellett. Tehát, hogyha hasonló segítségre van szükség, akkor nyugodtan hívjanak. Köszönöm szépen, biztos asszony, mondja az elnök asszony. Bizony gondolatébresztő volt, amit elmondott. A 95-ös menekült válságnál most rosszabb ez a válság, és az ember emlékszik erre a helyzetre, és úgy tűnik, hogy nem sikerült megértetni az emberekkel az adott érintett országok számára, a szomszédos országok számára, és rettenetes a helyzet. Mi el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi menekültet érint ez. A, az ENSZ képviselői, képviselője ma délelőtt elmondta, szám, elmondta ma délelőtt, hogy mind ember által kiváltott a válság az, amelyel most szembe kell néznünk. Elég szégyenletes, hogy semmit nem tanulunk a történelemből emberként csak megyünk körbe-körbe, és egyre több emberi szenvedést okozunk. Persze továbbra is fent áll a kérdés, fent áll a kérdés, hogy mit teszünk. Hiszen felelősségünk van, olyan helyzettel kell szembenéznünk, amikor egyre nagyobb az igény, és a tanács beszél Ukrajnáról, beszél Szíriáról, a gázai válságról, a közép-afrikai köztársaság problémájáról, de a tanácsnak most meg kell mutatnia, hogy komolyan gondolja, amit mond. Ez nem olyan, mint a költségvetés többi része. Sokat hallok az én országomban az EU bürokráciáról, hogy az EU-nak nem szabad elpazarolnia a pénzt. Ugyanakkor annyi pénz és idő elveszik, hogy, hogy ide-oda rakoskatjuk a pénzt különböző NGO-k között, de sokkal ö, helyesebben, hatékonyabban fel tudnánk használni ezt a pénzt, hogyha egy megfelelő költségvetése lenne az ECO főigazgatóságnak. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy azt szeretnénk, hogy a humanitárius költségvetés megfelelő nagyságú legyen, és segíteni tudjunk azokon az embereken, akik rászorulnak. Biztos vagyok benne, hogy ö, mindenki ö, nagyon hálás azért, hogy ma eljött, és megosztotta a tapasztalatait, a véleményét. Köszönöm szépen, hogy eljött és szívesen együttműködünk önnel a jövőben, akár milyen területen is folytatja a munkáját. Köszönöm szépen. Most pedig ezzel lezárjuk a mai napi rendet. Több napi rendi pontunk nincsen. A következő ülésünk hétfőn lesz. 4 óra 30-kor Pibax biztos úr fog beszámolni a stratégiai párbeszédről és 5 perc múlva kezdődik az ülés a koordinátorokkal. Akik nem érdekeltek a koordinátorok ülésében, kérem hagyják el a termet. Köszönöm a közös munkát, azt hiszem, hogy nagyon jó volt ez az ülés. Viszontlátásra!